Eliszter lesz az első az EPP részéről. Mr. President, ladies and gentlemen. Elnök úr, hölgyeim és uraim! Dél-Kelet-Európát tavaly szörnyű áradások sújtották. Ennek pedig nagyon súlyos kez, következményei voltak Horvátországban, Romániában, de Szerbiában és Bosznia-Hercegovinában is. Én három héttel ezelőtt Szerbiában jártam, és örömmel láttam az Európai Unió erőfeszítéseinek az eredményét, és azt, hogy a tavaly májusi áradások által okozott károkat sikerült enyhíteni. Michael Davenport, az EU szerbiai delegációnak vezetője velem volt, és felkerestünk egy olyan várost, amelyet keményen sújtottak az áradások. Meglátogattunk egy felújított óvodát, és átnyújtottuk a, azoknak a házaknak a kulcsait, amelyeket uniós támogatással építettek fel. Ez mutatja, hogy az Európai Unió mennyire szolidáris a szerbiai polgárokkal, és hogy ez egy mennyire jó célra elköltött pénz volt. Az Európai Unió Szerbiában a legnagyobb donor volt. Több mint ezer magánotthont építettek fel és szereltek fel ebből a pénzből de most előre kell tekintenünk az árvíz védelem területére, és ezért az Európai Unió további 62 millió eurót különített el, amelyből 19 milliót a megelőzésre fognak fordítani. Azt hiszem, hogy ennek még talán nagyobb hatása is lehet. Ugyanis együtt kell működnünk egy hasonló katasztrófa megtörténte ellen a jövőben is. Köszönöm szépen. Dziękuję bardzo. Köszönöm szépen. Ali, Maria Moszka képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A múlt hét során születtek meg a statisztikák a a gyermekgondozó intézetek részéről. Hét olyan ország van az Európai Unióban, ahol a gyermekgondozási intézmények jó minőségűek, de a legtöbb helyen gondok vannak. Ez azt jelenti, hogy ez szociális egyenlőtlenséget eredményezhet, és bizonyos fajta szakadékokat nem sikerül betemetni, a nők nem tudnak nem tudják rábízni gyermekeket senkire, ezért szakmai szempontból lemaradnak. Nagyon fontos az, hogy nagyon jó gyermekellátó intézményeket hozzanak létre az Európai Unióban, és így is hozzájárulnak ahhoz, hogy a diszkrimináció mentesség kialakuljon. Szükség van európai előírásokra, a szülői szabadságról, az úgynevezett smart workingről is előírások kellenek, annak érdekében, hogy minden munkavállaló egyeztethesse életét a munkájával. Köszönöm szépen. Stor képviselő. Einmal mehr über... Holnap ismételten az abortuszra fogunk beszélni. Többször megállapították azt, hogy az abortusz nem az EU illetékessége, nem azért fizetnek bennünket itt, hogy olyan dolgokról beszéljünk, amelyek nem tartoznak az Európai Parlament illetékességi körében. Németországban, és most a Tarabella jelentésről beszélek, Németországban az abortusz büntet, talán ezt nem ismerik, Németországban három év börtönbüntetés lehet szabni az abortuszra. A Tarabella jelentés nem csak, hogy büntetlenné tenni az abortuszt, hanem emberi joggá emelni az abortuszt. azon a szinten kezelni, mint a szólásszabadságot, vagy az élethez való jogot. Szerintem ezt hagynunk kell. Nem szabad olyan kérdésekről beszélni, amelyekhez semmi közünk nincs itt a parlamentben. Köszönöm. Pan poseł Ivan Jakovcsics, Grupa Alde Köszönjük. Köszönjük szépen, Iván Jakovcsics. Az Európai Unióban az egyik legfontosabb téma a környezetvédelem és a klímaváltozás elleni fellépés. És ennek is nagyon sok köze van a klímapolitikánkhoz. A célunk az lenne, hogy az európai gazdaság széndiokszid kibocsátását csökkentsük. Ennek ellenére sajnálatos módon hamarosan láthatjuk majd, hogy hogyan építenek egy újabb széntüzelésű erőművet Isztriában, az én hazámban. Ez pedig hozzá fog járulni a klímaváltozáshoz, és rombolni fogja a környezetet is. Ennek az erőműnek a közelében egy olyan projekt is található, amelyet az Európai Unió társfinanszírozott, ez körökben található. És úgy vélem, hogy egy folyékony gáz erőművet fel lehetne használni arra, hogy az erőmű is inkább ezzel működjön. Szendre Rodríguez asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Egy nappal március 8-a után, a Nemzetközi Nőnap után szeretném önök elé hozni azt, hogy a megszorítási politikák milyen or, nagy hatással vannak a nőkre, nagyobb hatással a nőkre, mint a férfiakra az oktatás, az egészségügy, a közszolgáltatások terén a megszorítások e, olyan támogatási intézkedéseket szüntettek meg, mint amelyek e, a leginkább a nőket segítették eddig, a, a, ugyanakkor e, ez elmondható a gyermekek ellátása, az háztartási munka, az idősek gondozása terén is, de említhetném a nemek közötti erőszak ügyét is. Galíciában eh, a nők 24%-kal eh, kevesebbet keresnek ugyanabban a munkában, mint eh, a férfiak. Mi nők továbbra sem gyakorolhatjuk teljes mértékben szakmai, professzionális jogainkat. A elnök félbeszakítja a felszólalást. Pani poseł João Lambert, Grupa Zielonych. Jean Lambertnek adom meg a szót. Okay. Ernest Maragall. Akkor Ernest Maragall képviselő. Signor Presidente. Elnök úr, jó estét. Katalónár, beszéljünk Katalóniáról rendkívüli önrendelkezési folyamatot élünk meg demokratikus keretek között. 2,3 millió szavazatladásra kerül sor november 1-én, több mint fél millió aláírás. Mégis Spanyolország ismét megtagadja ennek a folyamat eredményének a tudomású vételét. A spanyol állam nem tartja tiszteletben azt a jogállamiságot, amelyet elvárunk tőle pedig az alapvető követelmény a felfüggesztettek egy katalán papot, illetve bírót, egyéb nem demokratikus intézkedésekre kerül sor. Ez frontális támadás a katalánok és a katalánok jogai ellen. Fontos, hogy Katalónia Európa legszebb jövőjének a e, részese, e, azonban fel kell lépni az olyan e, állami nacionalizmus ellen, mint amely a Spanyolország, a spanyol állam képvisel. Moja siostra zna kataloński, ale pan przekroczył czas, panie pośle. A, bardzo proszę w tej chwili... A szomszédom katalán, így egyetértek önnel, szolidaritásom van önnel, de hát túlépte az idejét. Évdi gruppo. Az a Domától következik in quanto membro della commissione sviluppo regionale vorrei esprimere la mia profonda. a regionális szakbizottság nevében szeretném aggodalmat kifejezni a többéves pénzügyi keret kapcsán még le nem zárt projektek esetében a 2014-es eszközök így elvésznek, és a következő periódusban el kell kerülnünk az ilyenfajta problémákat, és ezért jobban együtt kell működnie a bizottságnak és a tagállamoknak, jobban kell koordinálniuk a helyi hatóságokkal, a megosztott igazgatás szempontjából is, ami alapja a kohéziós politikának. Legalábbis nálunk, hazámban egy késlekedés van délen is, és ezért azt kérem, hogy magyarázzák azt el, hogy miért mindig ugyanazok az régiók kerülnek e, problémás helyzetben. Elnök, köszönöm szépen. Franz Obermeier. Franz Obermeier képviselő következik a függetlenek nevében is még egyszer elnézést kérem. Nagyon sokan érkeznek Észak-Afrikából, Európából. Nem tudjuk, hogy milyen vagy hányan ö, szimpatizálnak radikális csoportokkal, viszont az európai politika nem akarja felismerni azt, hogy sokkal ö, nagyobb itt a probléma, egy iszlám kecegő bombán ülünk. Az iszlamisták eh, nagyon szorosan eh, kötődnek eh, egymáshoz, az Európai Unió még udvarol is nekik, különböző alapítványok által. Ezért azt kérem, hogy kicsit kritikusabban bánjanak az iszlamistákkal, nem szabad segítséget nyújtani nekik, és nem szabad tudatlanság miatt a hátsó ajtóba csempészni ezeket a fiatal iszlámisták. Vielen Dank. Pan poseł Tomasz Zdechowski. Tomasz Zdechowski úr kap szót a néppátrészéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Unió mindenféle jogokkal foglalkozik. Ma nagyon sokan beszéltek például eh, ilyen kérdésekről, de volt egy valami, amelyről senki nem beszélt, ez a magánélet szentsége, a magánélet szentségéhez való jog. Egyre több ember ö, eh, számára nehéz, nehéz gyakorlatilag a család fenntartása, megőrzése, egyre több az olyan család, amely szétesik, egyre több nő azt sem tudja, hogy ki a gyermek apja. Pirána otcum Ezért az apák gyakran nem élvezhetik azt a jogukat, hogy amikor a gyermekük megszületik, akkor jelen lehessenek és láthassák, hogy mi a sorsa a gyermeknek. Az egyik példája ennek Jan Póda, cseh polgár esete, aki nem tudja bizonyítani azt, hogy apja a gyermekének, elveszítette ezt a lehetőséget a, az egy cseh bíróság előtt. Pan poseł Kostas Mavrides, grupa Kostas Mavridas a szocialisták részéről. Poseł Kostas Mavrides. Yes. Kostas Mavridas. Ευχαριστώ. Ta pedia, gyere, proedre. Köszönöm szépen. Elnök úr, a gyerekek nem tudják, hogy mi az, hogy politikai érdek ezért meg kell nekik bocsátani. Egy nikosziai középiskola iskola diákjai egy levelet küldtek nekem, nyolc éves gyerekek kérdezték tőlem azt, hogy miért kell egy megosztott országban élniük, ahol egyharm, a népesség egyharmadát elszakítják a török csapatok. Ezek a tanulók szeretnének az Európai Unióban élni, de ehelyett ez a helyzet megfosztja őket a szabadságuktól. És azt kérdezték tőlem, hogy miért vannak ilyen szomorú emberek az ő hazájukban. Az egyoldalú megszorítási politikák a felelősek ezért. És egy mondattal zárnám a hozzászólásomat, tiszteljék Ciprus, mert az is az Európai Ország, Európai Unió része. Köszönjük szépen. Wojciechowski úr következik. Köszönöm, elnök úr. 2008-ban orosz tankok közelítettek Grúziához, Tbilisi városához. Akkoriban Kaczynski úr, a lengyel elnök védte Grúziát, és azt mondta, ma te, Grúzia, holnap Ukrajna, azután pedig Lengyelország és a balti államok. Kaczynski elnök meghalt egy légi katasztrófában, de Putyin pontosan ezt a forgatókönyvet hajtja most végre, és láthatjuk, hogy mi történik most Ukrajnában. Petro Poroshenko azt mondta, hogy az orosz imperialista törekvések túlmutatnak Ukrajnán. Az orosz birodalom újjáépíti önmagát, Putyin elnök újjáépíti azt. És ő nem fog megállni Ukrajnában. Annak idején sem álltak meg, hanem egészen Berlinig haladtak előre. Köszönjük, kedves kolléga! A GUE nevében következik Bolen asszony. Köszönöm. 2016 áprilisában Írország új közbeszerzéseket fog kiírni, ugyanis az Európai Unió megengedte Írországnak, hogy ezeket alkalmazza a nemek közti egyenlőség és a nemzeti szegénységellenes célok elérését segítsük. A gazdasági mellett a környezetvédelmi megfontolásoknak is szerepelniük kell a közbeszerzés minden egyes pontján. A kollektív tárgyalás és a nemek közti egyenlőség a Nemzeti Munkaügyi Szervezet ajánlásai alapján folyamatos lesz. Tekintve, hogy, az, hogy Írország az OECD országai közül második a nők alacsony béreinek tekintetében, a legjobb árérték arányt kell majd alkalmazni az irányelvek nem kötelezik Írországot arra, hogy kiszervezzen olyan szolgáltatásokat, amelyeket el tud látni önmaga is. A közösségi szolgálati intézményet továbbra is meg kell őrizni, és nem szabad ezt a közbeszerzési folyamattal ellehetetleníteni. Köszönjük szépen, Julian Moy következik, parancsoljon. Signor Presidente. Elnök úr, meglepő, hogy az élelmiszer exportra vonatkozó derogációk úgy érintenek bizonyos termékeket, mint ahogy a szardiniai sertés hús termékeket. Ezeknek a termékeknek forgalmazása mindenkinek az érdekeit szolgálja. Szeretném felvetni ezt a példát. Ez az intézkedés a szardéniai szárd termelőket sújtja, a helyi e, politikusok is felelősek, hiszen az elmúlt 30 évben a probléma megoldása helyett más sem tettek, mint e, e, farkest kiáltottak, és mindig ugyanazt a nótát fújták azért, hogy saját parazita fizetésüket E, növeljék, tehát hogyha az olasz, olasz termelők el, le, számára ellehetetlenedik e, a termékeik finanszírozása, akkor bizony az Expo 2015 e, rossz csillagzat alatt született, de én remélem, hogy ebből nem lesz egy hosszú csalássorozat. Pan poseł Lefteris Christo... Lefteris Christofor úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Az Európai Parlamentnek egy nagyon fontos kérdést kell elmesélnem. Ez kötődik a ciprusi tengerészethez. Törökország évek óta illegálisan tartózkodik itt, és a ciprusi felségjelzés alatt hajózó hajókra embargót vetett ki, ez elfogadhatatlan. Törökországot viszont nem büntetik ezt meg, megsérti ezzel az ankarai jegyzőkönyvet, amit aláírt, és ezzel megsérti az Európai Uniót is. Mi ciprusiak nagyon nagy költséget kell, hogy viseljünk, ezek olyan veszteségek, amik az EU-t is érintik, hogyha ezt a kárt egy olyan ország okozza, amely csatlakozni akar, vagyis Törökország, akkor ez eléggé ellenérzést keltő. Elnök úr, képzelje el, mi történne akkor, hogyha Törökország például brit vagy francia hajókat eh, tiltana ki a kikötőiből. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Maria Grappini képviselőasszony következik. În data de 25 februarie 2015 a Európai Bizottság e, úgy döntött, hogy e, az egyensúly hi- hiány miatt eh, Romániával kapcsolatban intézkedéseket hoz, eh, de úgy gondoljuk, hogy ennek az indoklása nagyon eh, homályos és általános. Vannak itt bizonyos kritikus küszöbértékek, a, amelyek például árfolyam szempontjából, vagy a magán és az állami szféra E, e, eladósodásának méretek, stb. De ezek közül egyik sem érte el azt a kritikus szintet, hogy Romániát ilyen felületi eljárás alá vonják. Románia helyzete spanyol, stabil, intézményes reformok állnak, vannak folyamatban, Románia nem hoztabította meg az IMF-fel való megalapodását. Fölmerül a kérdés, hogy vajon ezért vonták -e az eljárás alá. Úgy gondolom, hogy konkrét érveket kell lenne meghatározni, meg közölni, hogy miért is vonták Romániát eljárás alá. Luasso. Philippe Luasso. Függetlenek. Oui, merci, monsieur le président igen, köszönöm szépen, elnök úr. Az európai emberek bírálnak minket azért, hogy bővítettük az Európai Uniót. Mások pedig a megszorításoktól szenvednek. Több mint 11 milliárd eurót költünk segítségnyújtásra, de úgy tűnik, hogy kevéssé tartjuk tiszteletben a demokrácia alapelveit. Nagyon sok kérdést vet ez fel a honfitársainkban, és igen sok pénzt különítünk el erre a célra a költségvetésből is. Az előcsatlakozási támogatások tehát nagyon jelentős összegeket emésztenek fel. Ezek az országok, például Törökország már most készítik fel a saját mezőgazdaságukat arra, hogy csatlakozzanak az Európai Unióhoz. Franciaországban eközben egyre többen kerülnek nehéz helyzetbe. Köszönjük szépen a képviselő úrnak. Carlos Etorgais következik a néppárt részéről. Múlt héten az Európai Parlamentbe az ETA tagjainak néhány családtagja látogatott el. És ők nem bocsánatot akarnak kérni azért, amit a rokonaik tettek, akiket azóta jogosan zártak börtönbe. Nem, nem ezért jöttek el, hanem azért, hogy eh, szánalmat keltsenek eh, saját maguk eh, iránt. A valódi áldozatok azok, akik életét a terrorizmus vette el. Azok, akiket az ETA tagjai megöltek. És van különbség a között, hogy a rokonok meglátogathatják ezeket az ETA tagokat a börtönben, és beszélhetnek velük, de ezen közben a terroristák áldozatait csak a temetőben lehet felkeresni, és már soha többé nem beszélhetnek velük a szeretteik. Tehát ezt jelenti valójában ez az esemény. Köszönöm. Muchas gracias. Pani poseł Olga... Olga Szenalova képviselő asszony következik, tessék. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr. Az élelmiszer ára 14 és sok esetben, sok országban 20%-át teszik ki a családi költségvetésnek. Az élelmiszer láncnak kihatása van minden fogyasztóra, de a gazdaságra is. Nagyon sok élelmiszergyártó azt mondja, hogy nagyon nagy marcsok vannak a kiskereskedelemben, ezek megkétszereződtek az elmúlt időszakban 2009 óta. Az Európai Unió elkezdett ezzel foglalkozni évekkel ezelőtt, de még, még nem tudjuk, hogy ezek a marginok mekkorák az Európai Unióban. Elemezni kell minden tényezőt, amely kihat a fogyasztói árakra, és ez előnyös lehetne mindenki számára, a fogyasztók számára, de az élelmiszerlen számára is. Sean Kelly, LPP. E Köszönöm szépen, elnök úr. Részese vagyok annak a kampánynak, amelyel az anyanyelvemet segítsük elő Írországban, és szeretném megköszönni azt a lehetőséget, hogy az anyanyelvemen szólhatok itt, hiszen rendelkezésre állnak tolmácsok, akik lefordítják azt, amit mondok. A jövőben remélem, hogy sikerül a fordítók számára munkalehetőséget teremteni, hogy lefordíthassák a dokumentumokat. Jövőt ünnepeljük Szent Patrik napját, és egy parlamenti fogadást szervezünk mindenki részére. Szeretném elmondani, hogy Slajnce, ez azt jelenti, hogy egészségükre. Köszönöm, és Slajnce. Uh, thank you very much indeed. It was... Köszönöm szépen, nagyon kedves ez öntől. Keaton Darling képviselőnek adom meg a szót, a szociáldemokraták részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Európa egyik legnagyobb szabadtéri múzeumáról beszélek, amely e, e, számtalan e, vendéget lát, látogatót lát vendégül régiónban, Bimisben több ezer munkahelyet is teremt, és több ezer eh, lehetőséget, különböző eh, eh, hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára. Nos, részben EU-s e RDF támogatásokból igyekszik a múzeum működni, azonban az brit kormány nem teszi lehetővé ezekhez a pénzekhez, támogatásokhoz, forrásokhoz való hozzáférést az intézmények számára. Ez óriási csapás akkor, amikor eh, a választókerületeink eh, nem eh, amúgy is nehezen tudják a munkahelyeket megőrizni és újakat teremteni. Elnök, köszönöm szépen. Winkler Gyula képviselőnek adom meg a szót

és ezt a témát a középpontba kellene állítani a szakpolitikáinkban is. Az úgynevezett ezüst gazdaság nagyon jó lehetőségeket teremthet a kis és középvállalkozásoknak, de a kutatás és az egészségügy számára is. Így tudjuk még jobban stimulálni a gazdaságot. Arra is oda kell figyelnünk, hogyan reformáljuk meg az egészségügyi rendszert a tagállamokban gondoskodnunk kell arról, hogy az európai idősek egészségesebb életet és magas életszínvonalat élhessenek meg. Köszönjük szépen! Dragics úr következik a szocialisták és demokraták részéről. Március 3-án egy olasz show alatt Diana Pavlovicsot egy rasszista támadás érte Gianluca Bonanno politikus részéről. Számomra, aki román állampolgár vagyok, és az Európai Unió állampolgára, ez felháborító. Ugyanis a 28 európai tagállamban a szocialisták engem támogattak azért, hogy tagja lehessek ennek a nagy presztízsű intézménynek, de eh, nem azért tették ezt, eh, hogy eh, utána így bánjanak velünk. Most hadd emlékeztessek arra, hogy kiknek a nevében szólok itt, a romák nevében. És emlékeztetni kellene arra, hogy Gianluca Bonanno az Európai Parlament nem engedélyezi az ilyen viselkedést. El kellene ítélni és szankcionálni kellene az ilyen viselkedést. Tehát elnök úr, kedves kollégák, én azt kérem, hogy álljanak ki ez ellen, ítéljék el nyilvánosan az ilyen attitűdöket. Köszönöm. Dziękuję bardzo, panie pośle. Köszönöm szépen, képviselő úr. Ivánem Maletics képviselő következik az EPP részéről. Köszönöm szépen a szót, elnök úr mivel nincs megfelelő gazdasági irányítás, és nincs időbeli fellépés, és egyetemi szabály, Európa e, állampolgárai emiatt veszítenek. Például vannak olyanok, akik 2004 során az áradásokban mindent elvesztettek, konténerekben kellett lakniuk. Tehát azon kell lennünk, hogy segíteni lehessen nekik, és alkalmazhassuk a megfelelő alapokat. Ugyanez vonatkozik bizonyos munkavállalókra is, akiket elbocsátanak minden második fiatal, a fiatalok garancia alapjából nem kapja meg a pénzét. Az ilyen estek miatt garantálni kéne a szabálytást és ezért gondolni kell arra, hogy a gazdaságrendtási osztabályt minden szinten el kell fogadni. Köszönöm, mondja az elnök. Utolsóként, de nem utolsó sorban, utolsóként a mai vitában, Esztel Heráns Garcia képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr! A spanyol néppárti delegáció nevében, különösen Pablo Szabad Navarra és Fontanyira képviselők nevében szolidaritásunkat fejezzük ki a Lebrai, eh, tehát az euróvölgyi eh, eh, polgárok iránt. Több mint 28 ezer hektár került víz alá, öntözőrendszerek, állatállomány, növénytermelő területek. Köszönetet mondunk a regionális kör, kormányok, Rioja, és egyéb kormányok tevékenységért igyekeztek a károkat minél jobban elhárítani. A szocialista párt 7 éves uralma után azt láttuk, hogy, hogy a zónának az infrastruktúrái nem fejlődtek megfelelő mértékben Fontos azonban, hogy a jövőben meg tudjuk előzni az ilyen árvizeket, mint amelyeket most látunk. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Mindenkinek köszönöm, hogy részletek a vitában, köszönöm a biztos asszonynak, hogy megjelent és velünk volt. Hölgyeim és uraim, a következő ülésszakra holnap kerül sor március 10-én 8.30-kor. Kezdünk, kettőig dolgozunk, aztán háromtól este 11-ig. A napi rend az Európai Parlamentre